az elnök. Hello. Hello. Uh, ladies and gentlemen, please take Hölgyeim és uraim, kérem, hogy foglaljanak helyet. Elkezdjük az ülést.